Mes chers collègues. Kedves kollégák, csöndet kérek. Megnyitom az ülést. Mindenki látta a napirendet. Hogyha nincs ezzel kapcsolatban megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintem a napirendet. Napirendünk egyetlen pontja a végső szavazás, a TAX 2 szakbizottság jelentéséről az utolsó szavazás. Ezt követi egy baráti találkozó, aminek keretében megünnepeljük a magas szintű munkánkat. Mivel szavazásra fog sor kerülni, ezért mindenkit kérek, hogy ellenőrizze, hogy itt van -e a szavazókártyája, és egy technikai, egy próbaszavazást is le fogunk folytatni azért, hogy lássuk, hogy működik-e a szavazás, illetve hogy nem, nincs-e túl sok néppárti leadott szavazás. Elnök úr, alapként mindig túl sok néppárti szavazat van. Válaszhatjuk ezt. Igen, a zöld frakció elnöke nem kap szót. Nyilvános az, az ülésünk, és természetesen az interneten keresztül követhető, úgy mint a korábbi üléseink is. A május 24-i ülés jegyzőkönyvét el kell, hogy fogadjuk, hogyha az ülés végéig nincs ezzel kapcsolatban megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintjük. Továbbá az utolsó jegyzőkönyvének az elfogadását is így fogjuk lefolytatni. Szavazással kapcsolatban ellenőrizzük, hogy minden jól működik-e. Most megnézzük, hogy min, tehát kérek mindenkit, hogy szavazzon valamilyen módon, megnyitom a szavazást. Oui. ajj. Péter. Péter. szocialista frakció asszisztense meg tudja esetleg keresni a kártyáját? Az ekonban maradt? Ott hagyta az ekonban. Valaki esetleg el tud menni a kártyáért, akkor kérem. 39-39. Akkor Péteren kívül mindenkinek itt van a kártyája. Hány néppárti szavazat van? Elég? Velem együtt? Szavaznom kell. Néppárti frakciótagként, úgyhogy meg van kötve a kezem. Rendben. Először is szeretnék gratulálni a munkához. A két előadónak, az árnyék előadóknak és a titkárságnak kiváló munkát végeztek ezt mindjárt bizonyítani is fogja, hogy elfogadjuk a jelentést. 164-es módosító indítvány mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 165-ös, ezt én írtam, és vissza is vonom. 166-os Annelies mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 167-es Philip Lambert mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 167-es ellenőrizzük. Nyitva van, meg van nyitva most a szavazás, most lezárom a szavazást, lezártam a szavazást, 23 mal szavaztak mellette, 14 plusz 1 ellene, és nincs tartózkodás, elfogadtuk. 168 ugyanaz az írója a módosítónak mellette, ellene tartózkodik. Nem ugyanaz a többség, úgyhogy ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 plusz 1 van mellette, 22, 17 el szemben, egy tartózkodás, elfogadtuk. 171 Filip Lambert mellette ellene nem ugyanaz a többség, mert megint úgy, hogy ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. 40. 40 szavazzunk. Egyre több néppárti szavazás van, úgyhogy kihúzom a kártyámat. 39, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 19 plusz 1 mellette, tehát 20 mellette, 20 ellene, elutasítottuk. 170-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 175-ös Philip Lambert, egy plusz szöveg, a egyes kompromisszum az mellette, ellene tartozkodik, ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. De én még nem szavaztam, lezárom a szavazást. 21 mellette 19 ellene, elfogadtuk. a, ezen az oldalon a többi az ugye benne volt az egyes kompromisszumos módosítóban, úgyhogy a, az oldal alján a 169-es következik, az előadó nem támogatja mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Én nem szavazok, megnyitom a szavazást. Le, megnyitom a szavazást, szavazzon, szavazzon, szavazzon mindenki, 40. is megvan, lezárom a szavazást. 23 plusz 1, 24 mellette, 17 ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító indítvány mellette, ellene, elnézést. Első rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk ezt is, bár más többséggel. 544-es Evelyn Regner féle módosító, az előadó nem támogatja. Nem, nem, ez oka fogyott. 251-esről kell szavaznunk mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást. 17 plusz 1 mellette, 18 mellette. Ja, megvan már a kártyája. Akkor 17 plusz 0. 17 mellette, 22 ellene, egy tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszumos módosító, első rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk ezt is. A 200-as következik, Danuta Hübner plusz szöveggel, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 215-ös Szerintem egyértelmű volt. 215-ös plusz szöveg a 3-as kompromisszumos módosító indítványhoz. A titkárság szerint a 215-ös nem okafogyott, kivéve ha az előadó azt mondaná, hogy igen, de nem. Mellette ellene tartózkodás Szerintem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. 215-ös. Megnyitom a szavazást. Szavazom mindenki. 37-38, gyerünk, gyerünk, ébresztő. 40, lezárom a szavazást. 20-20. Akkor elutasítottuk. A két márkót elutasítottuk. 2005 ös az tényleg okafogyott. négyes es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. ötös ös kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 219-es okafogyott. 216-os Philip Lambert mellette ellene tartózkodik Elutasítottuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Szavazom mindenki. Gyerünk, szavazom mindenki. Elnök úr, a francia csapat ma este játszik. Azért sietünk ennyire? 20 mellette, 19 ellene. Rosszul láttam, igazuk van. Elnézést kérek. Elfogadtuk. 2017 es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 2018 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 220-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 6-os kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk azt mondják nekem, hogy a 234-es Philip Lambert részéről kompatibilis, kompatibilis, mint plusz szöveg, kivéve ha az előadó azt mondja, hogy másképp értékeli a helyzetet. 234-es, ki van mellette? A, a hetesről nem szavaztunk, a hetes kompromisszumosról? Elnézést. Elnézést. A hatost megszavaztuk, akkor most a hetes kompromisszumos módosítóról szavazunk mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. És akkor 234-es kompatibilis plusz szövegként a hetessel mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 39, 40, 41, egyre többen vagyunk. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 19 ellene elfogadtuk. 8-as kompromisszumos módosító első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész, ez egy szóbeli módosítás a néppárt részéről. Nem, nem, rendben van. A harmadik rész, wrongful or, úgyhogy én tévedtem, mellette, ellene, tartozkodik, elfogadtuk. Szóbeli módosító a néppárt részéről, mellette, ellene, ellenőrizzük. Nullára indulunk, szavazzon mindenki. 40, 41, lezárom a szavazást. 19 mellette, 21 ellene, és egy tartózkodás elutasítottuk. 237-es, Danuta Hübner. Erről szavazunk, a 8-as kompromisszumhoz képes plusz szöveg. A 8-ast elfogadtuk mellette. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Szavazom mindenki. 39. Lezárom a szavazást. Gratulálok. 17 mellette, 23 ellene, egy tartózkodás elutasítottuk. 9-es kompromisszumos módosító következik mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 249-es módosító mellette ellene tartozkodik, ellenőrizzük. Szavazom mindenki. Meg van nyitva a szavazás. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 19 ellenek, két tartozkodás. Elfogadtuk. 250-es mellette ellene tartozkodik. Ugyanaz a többség. Elfogadtuk. 252-es fogyott 253 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 253-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Szavazom mindenki. 42. 23 mellette, 16 ellene, 3 tartózkodás, elfogadtuk. 254 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 255 kora mellette, ki van kára mellett? Kora. És néhányan még ellene, a többség tartaszkodik elutasítottuk. 256 Katalin mellette, ellene, tartaszkodik elfogadtuk. Ebben az esetben tovább lépünk a tízes kompromisszumos módosítóra. Első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ezt is kicsit más többséggel. Kettő 88 nem. 274 ők már kollega mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11-es kompromisszumos módosító, első rész mellette ellene, perolás ellene van? Rendben. Akkor ezt, hogyha nem mond semmi termes, akkor ez egy igen. Tartozkodik, elfogadtuk. Második rész mellette el, ellene tartozkodik. Ezt ellenőrizzük. Szerintem ezt is elfogadtuk, de nem ugyanaz a többség. Szavazunk, szavazunk, szavazunk. 40, 41, 42. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 16 ellene elfogadtuk. Harmadik rész, harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Itt az a negyedik rész, ugye a negyedik rész már megint a wrongful mellette, ki van a wrongful mellett, ellene, tartózkodik. Ez nem egyértelmű, mert nem emelik fel a kezüket. Szavazunk. Szavazunk, szavazunk. 40, 41, 42. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 14 ellene. Egy tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszumost elfogadtuk. 284-es, ami ezt kiegészíti mellette, ellene, Hát nagyon szoros az eredmény, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Rendben, lezárom a szavazást. 21-21 elutasítottuk. Danutát elutasítottuk. 289, egy plusz szöveg megint. Filip Lambertől mellette, ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Már csak a politikai uh, méltányosság miatt is megnyitom a szavazást. 41-42. Lezárom a szavazást. 20 mellette 24 ellene, egy tartózkodás elutasítottuk. Kettő 87-esre megyünk át így, Fernández kolléga, 287 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszumos módosító első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk ezt is, úgyhogy át tudunk lépni a 13-as kompromisszumos módosítóra blokkban. Mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, és így a következő a 309-es Philip Lambert féle módosító mellette ellene tartózkodik, ellenőrizik. megnyitom a szavazást. Szavazom mindenki. 40-42, 21 mellette 20 ellene, elfogadtuk egy szavazat különbséggel. 310-es Poltang mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A, a 14-es kompromisszumos az pluszban 315-ös mellette ellene. Nagyon szoros, szerintem inkább elutasítottuk, de megnyitom a szavazást. Gyorsan szavazzunk. 40-42, lezárom a szavazást, 21 mellette, 20 ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszumos módosító. Három részben szavazunk erről. Elnézést, az a 16-os. Elnézést, rosszul látok ma. 15-ös kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. És a 16-os az, amiről három részben szavazunk. Első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, Binding, Binding Union mellette, ellene, egyszer tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész, mellette, ellene tartozkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 16-os kompromisszós módosító a harmadik részéről. Egyre több zöld szavazatunk van. Ez különleges. Hol, hol van, hol van ez? Igen, nemrég volt uh, tagfelvétel, vagy ez a uh, művi intelligencia, egyre több zöld kártya van, vagy valakinek kettős a személyisége, se lehet kizárni, Termáson kívül persze. Érdekes. Akkor leállítjuk a szavazást. Töröljük ezt a szavazást, újra kezdjük. Most megnyitom a szavazást. Újra megnyitottam a szavazást. Most, most, ott, most jött be, 41, és plusz több szavazatunk van egyet több kártya van, de azt nem használták, tehát 42 szavazat van. Eredmény. Fernández helyén volt elhelyezve ez a kártya. Jó, akkor most már jók vagyunk. De a gép szerint még mindig van egy több zöld, nem szociális, egy több zöld szavazat van. Akkor most mennyi? Szavazat eredmény, lezárom a szavazás, szavazat eredmény 25 mellette, 17 ellene. Elfogadtuk. Ez a harmadik rész volt. Harmadik rész volt. 326-os következik. Philip Lambert féle módosító indítvány, ez egy plusz szöveg a 16-os kompromisszumos módosítóhoz. Mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük, de ne legyen plusz zöld szavazat. 42 már megint egyre több zöld, lezárom a szavazást. 21 mellette, 19 ellene két tartózkodás. Azért ez valami furcsa misztérium. Mit is csináljunk? Ezt a, szavazat, ezt a szavazatot nem változtatja meg. Nem változtatja meg az eredményt, mert hogyha kiveszünk egyet, 21-ből egy az is 20. Sajnálom. 21-ből 1 az 20. Elnökén tudok szót adni. Ezt a problémát meg kell oldani. Igen, ott egy kártya a hölgytől balra. Az kinek a kártyája? Mikrofonon kívül. Az öné, és ön nem zöld. FDD frakcióban vagyok, és Márko Bándit helyettesítem. And if, if, if you change chair. Hogyha átül máshova, az megoldja? Elnök, hogyha átül, az nem oldja meg az elektronikus problémát, ez egy más kérdés. Jó. 17-es kompromisszus módosító mellette. Ellene. Tartozkodik elfogadtuk. 336 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 18-as kompromisszum, most módosító indítva három részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész, mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Most meglátjuk, hogy a székváltás ez a fekete mágia 37, 38, 39 Akkor most készfelemmel is ellenőrizzük. Most 41-nél vagyunk. 25 mellette, 16 ellene. 25 mellette, 16 ellene, nincs tartózkodás. Akkor most ezt készfelemeléssel ellenőrizzük. Ki van mellette? 1, 2, 3, 4, 5, 6.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 Tartózkodás, senki nem tartózkodik. A helyzet kicsit érdekes. Kézfelmeléssel ellenőriztük, és a gép nem tévedett. Kreatív, nem? Ez a digitális világban. 342. Nem, ez az első rész volt. A harmadik rész. 18-as kompromisszumos mellette ellene ellenőrizzük. Filip, mellette van vagy ellene? Harmadik rész. Sajnos mikrofonon kívül hallatszott el a válasz. 18-as kompromisszumos harmadik rész géppel csináljuk, és akkor utána ellenőrizzük a gépet. 18-as kompromisszumos módosító harmadik rész. Gép. A gépet megnyitottam. a gépben még mindig egyre több zöld van. 25 mellette 17 ellene elfogadtuk. 342-re lépünk át. Ah, sajnos már nincs itt velünk. Bert Luke mellette ellene tárdaszkodik, elutasítottuk. 19-es kompromisszumos módosítóindítvány egyben, mellette ellene tartozkodik. elfogadtuk. 348-as Bernd Luke mellette, ellene, Philip Lambert kétszer emelte fel a kezét. Mindjárt ellenőrizzük. Rendben. Ellenőrizzük. 348 Bernd Luke, megnyitom a szavazást. Leza, megnyitom, megnyitom, nyitva van a szavazás, a gép már megint őrültségeket csinál, 42, 42, rendben. 26 mellette, 16 ellene tartózkodás nincs, elfogadtuk. 20-as kompromisszumos módosító első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Szavazzon mindenki. Lezárom a szavazást. 23 mellette 17 ellene, 2 tartózkodás, elfogadtuk. ...355-ös, 21-es kompromisszumos módosító indítvány, három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, második rész a 21-es kompromisszumos módosító indítványnál. Lezárom a szavazást. 25 mellette 17 ellene, ugyanaz a többség, nincs tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Úgyhogy a teljes kompromisszumos módosító indítványt elfogadtuk. Paltank 364-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Uh, si on admet Philippe Lambert, ça voté pour. Lambert úr, szerintem mellette szavazott. 22-es kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 371-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 372-es korától, ki támogatja. Kora támogatja egyedül, ellene tartózkodás elutasítva nagy szolidaritás mellett. 374-esre hát a szerencsésebb lesz kora mellette. Ellene tartózkodás, hát nem elutasítva. Nem a testér ez. 373-as Philip Lambertől mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 375-ös Tomtól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 376-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. A 376-osról megnyitom a szavazást. Szavazzanak kérem. Most csak 40-en szavaznak? Lezárom. Elfogadtuk. Tartózkodás nélkül. 377-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ugyanezzel a többséggel elfogadtuk. 378-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 379-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum első része mellette, ellene, az egyik társelőadó ellene van, de ezzel együtt elfogadtuk, el, hiba volt, jó, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezt is. 24-es kompromisszum. Következő oldalon két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Megnyitom a második részről a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor megállapítom, hogy elfogadtuk 25-16 arányban. Ta. 547-es a 24-eshez kiegészítésképpen mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ugyanazzal a többséggel, mint a 25-ösnél, gondolom, 25-ös első része mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás úgy láttam, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Géppel is szavazunk. 25-ös második része. De szavazzanak, hogy haladjunk. Na, még. Jó, 26-15 arányban elfogadtuk. Tartózkodás nélkül. 26-os mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 398-as Danutától mellette, Danuta támogatja, és még valaki ellene. Mindenki ellene van, aki nem néppárti. Jó. A néppárt elszigetelődött. Ez visszavonhatatlan módosító. legközelebb jobban gyakorolj nyomást a frakciódra, mert nem sikerült. 399-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. Megnyitom, tartom a szavazást, kérem szavazzatok, szavazzanak, még mindig hiányzik valaki. Lezárom. 20-19 arányban elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 408-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 409-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 411-es, Ellen Lamasszúr nyújtotta be mellette, Na azért, ki mer ellene szavazni? Na, ez tetszik. Még tartózkodása volt, nem, hogy ellen szavazott. Elfogadtuk. 419-es Fábiótól mellette ellene tartózkodás többséginek tűnik az elfogadás, de meglátjuk. 419 géppel szavazzanak. elfogadtuk 21-19 szokásos arányban. 28-as kompromisszum első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Néppár tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek? Jó. 28-as második részét nézzük meg géppel is. Tart a szavazás. Ez a függelékről szól. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, és 15 tartózkodás mellett persze. arról döntünk, hogy legyen-e függelék a szöveg kiegészítéseképpen. Majd a verifikáció megtörtént, ami még zajlik, akkor dől ez el 419-es Fábiótól és Sventől mellette. Ez egy kiegészítés. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. 419 géppel szavazunk, lezárom a szavazást, szokásos többséggel elfogadtuk. 443-as mellette ellene tartózkodás. Ez ugyanaz a többség lesz szerintem. Elfogadtuk. 410-esről sem kell szavaznunk. Ugyanakkor a 425-ösről kell. A zöldek nyújtották be mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell. Ez is szoros lesz. Kérem, hogy szavazzanak a 425-ösről. Huszonkettő tizenkilenc arányban elfogadtuk. 426-os mellette ellene tartózkodás, azt is ellenőrizni kell. Ugyanaz lesz a többség, de legyen tiszta az ügy. Nem emeli mindenki eléggé a kezét. 426-os géppel szavazunk. Ugyanez a többség 22-19-el elfogadtuk. 427-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 436-os Fábiótól Sventől mellette, ellene tartózkodás ellenőrizni fogjuk. Kis többséggel szerintem elfogadtuk, de nézzük. Lezárom a szavazást, óriási többséggel fogadtuk el valamit nem, nem tiszta. 34 hét arányban? Hát akkor szemet kell cserélnem. 437-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizni kell. Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-19 szakásos arányban elfogadtuk. Következő kiesik, 446-os jön mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 447-es törlésre irányul mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 448-as mellette, ellene. Tartózkodás ellenőrizni kell a 448-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-20 arányban elutasítottuk 449-es Katalintól mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrzést kérnek. Jó, legyen. 449-es szerintem ugyanaz a többség, mint szokott lenni. Lezárom a szavazást. Nem. Elutasítottuk két szavazattal négy tartózkodás mellett. 450-es. Nem halljuk a felszólalást. Nekem is kell szavaznom mostantól kezdve, mert egy ember kiesett. 450-es Brian-től mellette, ellene, elutasítva. 30-as kompromisszum első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. És akkor most én is szavazok. Tehát a második részről szavazunk géppel. Megnyitom a szavazást. 24-18 arányban elfogadtuk a második részt is. Így rátérhetünk a 31-es kompromisszum első részére mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk, Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. És úgy tűnik, hogy a néppárt ezt leszavazta. 20-19 arányban elfogadtuk a második részt is jöhet a 200, a 463-as Szilvi Gulártól mellette, ellene tartózkodást ellenőriznünk kell. 463-as Szilvi Gulártól és Minis Torvaldstól lezárom a szavazást 19-20 arányban elutasítottuk. Hát 474-es Anna Gomestől mellette ellene elfogadtuk. 465-ös, amely ezzel kompatibilis, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 32-es kompromisszum első része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Szoros többség volt, de elfogadtuk. 477-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 474-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk láttuk, úgy tűnik. 475-ös mellette ellene tartózkodás. Jobban emeljék a kezüket, mert nem látom. 475-ös mellette ellene. Még egy szavazatot várunk, lezárom a szavazást 21-19 arányban elfogadtuk. 33-as első része mellette, ellene, tartózkodás második rész mellette, ellene, tartózkodás, na végre zöldek tartózkodnak, ellenőrizzük. A 33 második részéről ellenőrző szavazást rendelek el. 23-16 arányban elfogadtuk. 480-as kiegészítésképpen mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. 450-es vagy 80-as szavazunk. Lezárom a szavazást. 22-18 arányban elfogadtuk. 34-es kompromisszum első része mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négy as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 489-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és így a 466-os kiesik. Nagyon sajnáljuk, 490-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös első része mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, a public source húzásáról szavazunk, mellette ellene tartózkodás, ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást, mindenki szavaz, lezárom a szavazást. 24-17 arányban elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette, ellene, ellenőriznünk kell a 36-osról szóló szavazást. Szavazzunk. Lezárom a szavazást. 21-17 arányban elfogadtuk a 36-ost. 37-es. Első része. A 480-as nem fogadtuk el, ugye? Vagy 280 as Akkor szavazzunk el az első részről mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene Második részt ellenőrizni fogjuk. Ellenőrizzük. Megállunk. 20-19 arányban elfogadtuk három tartózkodással. Így a harmadik rész jön mellette, a tétip rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ami minket most tovább visz, Ja, megosztottak vagyunk. Én is megosztott vagyok, hasad tudatom révén, úgyhogy akkor egyetérthetünk mindenben, ha úgyis mindenről kettőt gondolunk. A harmadik részt ellenőrizni kell a 37-eshez. Szavazzunk! Legyünk megosztottak, de szavazzunk. Lezárom a szavazást. 15-26 arányban elutasítottuk. 514-es jön mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 515-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5.16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 517-es mellette ellene elutasítva. 518-as Katarintól mellette ellene tartózkodás ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak. 21-21 szavazat egyenlőség mellett elutasítva. 5-19-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Szavazzanak. Lezárom a szavazást. 22-20 már elfogadtuk. 5-20-as mellette ellene tartózkodás ugyanazzal a többséggel elfogadtuk. 5-21-es mellette ellene tartózkodás azt hiszem elutasítottuk, de de ezt meg kell nézni. Nagyon szoros volt. Kérem szavazzanak. 19-22 arányban elutasítottuk. 5-22-es mellette, ellene, elutasítottuk. 38-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5.23-as, mint kiegészítés. Kitámogatja. Elutasítva. Úgy, hogy most akkor rátérhetünk az 533-asra mellette, ellene. Tartózkodás, ellenőrizni kell. 533-as ellenőrizzük. Huszonkettő húsz arányban elfogadtuk 534-es mellette. a szocialisták nem elszavaznak, ki van ellene, tartózkodás, ezt is jobb, ellenőrizzük szerintem, mert egyes fontos frakciók megosztottak. Szavazzunk. Lezárom a szavazást. 23-18 arányban elfogadtuk a néppártnak köszönhetően 535-ös mellette, ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizni kell. Kérem szavazzanak. 17-24 arányban elutasítottuk. 35-36-os mellette ellene. Ezt is ellenőrizni fogjuk. 536-os. Ha mindenki szavazott, akkor most kiderül, hogy elfogadtuk-e. 17-24 arányban elutasítottuk. 537-es mellette ellene ezt ellenőrizni kell. Szoros lesz, nem meglátjuk. 16-25 arányban elutasítottuk. 538 Danutától mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 539-es sajnos visszavonta a szerzője. Függelékek. Egyes függelék technikai jellegű, mindenki egyetért gondolom. 2A, ezt már a 28-as kompromisszum lefette, 3-as és 4-es függelék, ugyancsak le van fedve ezzel, de nézzük mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 541-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a preambulum bekezdések jönnek. 11-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell a 11-est. szavazzanak. Egy tartózkodás mellett elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene elutasítva 14-es mellette, ellene tartózkodás ugyanaz az eredmény, elutasítva 39-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es módosító mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. A 21-esről géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. 20-22 arányban elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőriznünk kell a 22-est. Voté, voté. Kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. 18-24 arányban elutasítottuk. Le compromis 40. 40-es kompromisszumos módosító egyben mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 30-as módosító Szilvi Guller, Nils Torvalds mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 31-es. 31-es szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 21 mellette, 20 ellene, egy tartózkodás elfogadtuk. 32-es a zöldek részéről mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük a 32-est, megnyitom a szavazást. Még mindig nyitva van a szavazás, még mindig, de most lezárom a szavazást. 21 mellette, 20 ellene, egy tartózkodás. Azért jó lenne tudni, hogy ki tartózkodik. Miért nem szavaz ellene? Ez így érdekesebb. Elfogadtuk. 33-as Gunnar Ökmark mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük 33-as. Ellenőrizzük a 33-as Gunnar eladó a 33-as, ki akar a 33-as, lezárom a szavazás, 17 mellette 24 ellen, egy tartaszkodás, Gunárt nem fogadtuk el. 34-es zöldek mellette, ellene, a szocialisták mellette. Ki van ellene? Akkor ellenőrizzük. Nem egyértelmű. 34-es. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 20 ellene, egy tartózkodás, 35-ös mellette, ellene, ellenőrizzük rögtön. Közeli a szavazás, elég, ha egy ember megváltoztatja a szavazást. Szavazom mindenki. 21 mellette, 20 ellene, egy tartózkodás. Érdekes mondani, ez folytatódik így, ilyen szoros a szavazás. A 36-os módosító ugyanaz az írója, ugyanaz a többség, akkor rögtön szavazunk elektronikusan. Akár egyben is lehetne. De hát vannak olyan frakciók, akik változtatgatják a szavazatát, nem azért, mert a ö, módosító írójával lenne problémájuk. 41-42, lezárom a szavazást, 22 mellette, 20 ellene. Végre, aki állandóan tartózkodott, most már átállt Filip oldalára. 37-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk nagy többséggel. 41-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 42-es kompromisszumos módosító, zöldek mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 44 ők már mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk. De Gunnar Hökmák szembeni méltányosság kedvéért. Ellenőrizzük, szavazom mindenki, lezárom a szavazást. 17 mellette, 24 ellen elutasítottuk. 45-ös Philip Lambert mellette, ellene játszunk. A zöldeket a néppárt támogatta, de hát azért ellenőrizzük, ellenőrizzük. Szavazom mindenki, szavazzanak. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 18 elletne egy tartózkodás. 45-öst elfogadtuk. 46-os okafogyott. 47-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 47-est, ellenőrizzük. Szavazunk, szavazom mindenki. Valaki nagyon elfáradt. Lezárom a szavazást. 22 mellett, 18 ellene, egy tartózkodás elfogadtuk. 48 Annalise Dodd mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es zöldek mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, 42-es, 49-es, ellenőrizzük, szavazom mindenki, 49-es, lezárom a szavazást. 21 mellette, 20 ellene, egy tartózkodás. Ez nagyon bölcs. 42-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az 53-as plusz szöveg a 42-es kompromisszumos módosítóhoz mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 53-as Eric Line és Linda McEwen szavazunk. Szavazó mindenki. Lezárom a szavazást. 23 mellette 18 ellen 1 tartózkodás elfogadtuk. 56-os. A, de mellette ellene tartózkodik. Szerintem megvan a többség, de azért ellenőrizzük. A balnak egy része, baloldalnak egy része nem egyetemen szavazott. Lezárom a szavazást. Uf. Tényleg ellenőrizni kellett. 20 mellette 21 ellen egy tartózkodás elutasítottuk. 57-es Danuta mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 58-as Morel úr mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük, szerintem megvan a többség, mellette azért ellenőrizzük, 58-as Emmanuel Morel szavazó mindenki. Lezárom a szavazást, 22 mellette, 20 ellene elfogadtuk. 59-es mellette 59-es ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 59-est ellenőrizzük. Nem akarom kimondani, hogy ki írta a módosítóindítványt, mert tiszteletben tartom őt és az anyanyelvét. Lezárom. 19 mellette, 23 ellene, elutasítottuk. 60-as mellette, ellene, tartozkodik, elutasítottuk. 61 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk, 62 Danuta mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 63 Danuta mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük a 63-ast, ellenőrizzük a 63-ast. Szavazom mindenki, szavazom mindenki, Lezárom a szavazást. 17 mellette, 24 ellene, egy tartózkodás, elutasítottuk. 64 zöldek részéről mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 65-ös zöldek mellette, ellene. Ups. Már megint a természetellenes szövetség alakult ki. 65-öst ellenőrizzük. Ellenőrizzük, 65-ös. Szavazom mindenki, szavazunk. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 20 ellene. Elfogadtuk. 66-os, ezt visszavonták. 67-es zöldek mellette ellene. Tartozkodik. Ellenőrizzük. 67-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 23 mellette 18 ellen egy tartózkodás elfogadtuk. 73-as Danuta mellette elnézést okafogyott, itt sorban ezek okafogyottak, egészen a 74-esig. 74 zöldek mellette ellene tartózkodik a néppárti frakció megosztottsága ellenére elfogadtuk ezt a módosító indítványt. 43-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77-es Burkhard Bác plusz szöveg mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 77-es Szavazom mindenki. Lezárom a szavazás. 23 mellette 17 ellene 2 tartózkodás elfogadtuk. Plusz szövegként tehát. És így tovább léphetünk a 83-asra. Ugye a 83-asra megyünk tovább, igen. Zöldek mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Akkor a többit is szavaz, a többiről szavazni kell. 543 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. 543-as klasszikusan a bal oda, jobb oda megosztottságát látjuk, de azért 21 mellette 20 ellen egy tartózkodás. Érdekes lenne tudni, hogy ki tartózkodik. 84 Emmanuel Morel mellette Elnézést, ez oka fogyott. A kettő következő oka fogyott. 87-es, 87-es zöldek mellette. Ellene. Mikrofonon kívül hallatszik, a, vagy hangzik el a megjegyzés. Igen, de hogyha 83-ast elfogadjuk, akkor oka fogyott. Elnézést, elnézést. Jogos, teljesen jogos, úgyhogy a 85-ösre visszamegyünk. És a 84? Oka fogyott? Mert az 543-ast elfogadtuk, 84-es oka fogyott, viszont a 85-ös, ami az 543-asra kompatibilis, erről szavaznunk kell, mert a 83-as nem fogadtuk el. 85-ös mellett. Ellene. Tartaszkodik. Elutasítottuk. Jó, de azért, hogy szabályosan történjen a szavazás, és a módosító írójának az érdekében muszáj volt szavaznunk, és jogos volt a megjegyzés. 87-es zöldek mellette ellene tartozkodik, Már megint kereszt szövetségek alakultak, ellenőrizni kell. 87-es, 87-est ellenőrizzük. Szavazzon mindenki. Szavazom mindenki, lezárom a szavazást. 23 mellette, 18 ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. 86-os okafogyott, 44-es kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 90-es zöldek részéről mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 98-as módosítóindítvány, Bonau, Bonau részéről mellette. Bonau mellette van mások, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 46-os kompromisszos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 104-es zöldek mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, 104-es. 104-es ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 20 ellene, egy tartózkodás. 105-ös talán ugyanúgy fogunk szavazni. Mellette, ellene tartózkodik. Valaki megváltoztatta a 104 és 105 között a szavazást? Nem? Akkor ugyanaz az eredmény. Akkor elfogadtuk. 47-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 108-as zöldek mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, mert időnként azért változnak a szavazatok. Szavazom mindenki, lezárom a szavazást. 23 mellette, 19 ellene egy enyhe többség, és egy kicsit más. Elfogadtuk. 109-es poltang mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük 109-es. Ellenőrizzük a 109-est. 109-es szavazom mindenki, lezárom a szavazást. 22 mellette, 20 ellene elfogadtuk. 110-es zöldek mellette, sokan ellene, kevesebben tartózkodik, elfogadtuk. 48-as kompromisszos módosító, ez csak egy módosítót fed le. Ja nem, nem, nem többet. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 115-össel a Balcféle módosító indítványa egy plusz szöveget kerül, kerülne a 48-asba mellette, ellenet ellenőrizzük 115-ös, ez egy plusz szöveg a 48-as kompromisszumos módosítóindítványhoz. Szavazzunk. Szavazzunk. Gyerünk, szavazzunk. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 22 ellene, egy tartózkodás. Nem fogadtuk el, nincs kiegészítés. 116-os Danuta mellette, ellene, ellenőrizzük. Danuta, 116-os. Ellenőrizzük. 116-os. Lezárom a szavazást. Danuta. Danuta. 17 mellette, 24 ellene leszavaztuk. 117 markom, a két markom mellette, el, mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük, a néppárt támogatja az RTD-t, azért ez gyanús. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. 117-es. 19 mellette 22 ellen egy tartózkodás erőfeszítéseink ellenére, kedves Marko, elutasítottuk. 118-as Eszter ki van Eszter mellett? Nem, 119-es először. 119-es zöldek mellette, ellene tartozkodik, Elsöpörtük. 118 Eszter mellette, ellene tartozkodik, Elutasítottuk. 120-as zöldek mellette, ellene tartozkodik, Elfogadtuk. 49-es kompromisszos módosító blokkban mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ezért tovább lépünk a 126-osra zöldek mellette, 127-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, 127-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 20 mellette, 21-en ellene, e, tehát elutasítottuk. 128 GUE mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 131-es GUE mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 132 zöldek mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es kompromisszumos egyben mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 139-es zöldek mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 138 es poltang mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 140-es zöldek mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es kompromisszos módosító mellette ellene a népát és az ECR ellenőrizzük. 51-es kompromisszós módosító. Lezárom a szavazást. 25-en a 16-an ellen egy tartózkodás. Elfogadtuk. 143-as következik. Két uh, nagy előadó is módosított javasol, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 144 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 144-est ellenőrizzük. Szavazom mindenki. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 18 ellene elfogadtuk. Megint a két társadalmadó módosítója, a 145-ös mellette népárt ellene van, bár nem emelik a kezüket. Mellette vagyunk. Jó, mellette vagyunk. Mindenki mellette van, kivéve aki ellene van. Ki van ellene? 145. Senki. Elnézést. Tartózkodás. Egy tartózkodás. Elfogadtuk. 146-os, ez egy törlési javaslat mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A két társ előadó módosítója 147-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Zöldek módosítója 149 mellette ellene tartózkodik. Szerintem a többség mellette volt, de azért ellenőrizzük. 149-es, megnyitom a szavazást. Szavazom mindenki. Van, aki beszélget és nem szavaz. Lezárom a szavazást, lezárom. 26 mellette 15 ellene egy tartózkodás. Szeretném jelezni, hogy a gép azt jelzi, még mielőtt a szavazás megkezdődne, a gép azt jelzi, hogy egyre több zöld szavazat van. valamilyen nagy multinacionális van emögött. Szerintem a néppárt, a néppárt van az egész mögött, a néppárt keze. Rendben, Márkusz. 150-es, a két társ előadó módosítója, 150-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 153 GUE mellette, ellene pedig ellenőriznünk kell. Szokatlan szövetségek alakultak itt ki, 153-as. Szavazom mindenki, szavazom mindenki. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 20 ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. 155 RDD mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Úgyhogy szavazunk a 154-esről. Analiz mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 156 zöldek mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 157-es RTD mellette, ellene tartozkodik, elutasítottuk. 52-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 160-as Bernard Mono mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 161 Google mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 162 RDD mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 163 Markus Ferber mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nem lehet a végén egyben szavazni? Igen, ezt akartam szavazni. Kérdés az 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-esről ugyanaz az előadó. Szavazhatunk egyben? Egyben. Mellette. Ellene tartózkodik. Nagy a lelkesedés. Végső szavazás, név szerinti szavazással. Igen, majd később. Igen. Elnézést. Mielőtt a szavazás eredményét közölném, a GUE frakció kért szót, hogy megmagyarázza a szavazatát. Köszönöm, elnök úr. Egyszerűen csak szerettem volna elmondani, Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna a jegyzőkönyvbe fölvenni, hogy több GUE képviselő, GUE képviselő nevében szeretnénk egy kisebbségi véleményt bejelenteni. Egyébként a tilkásság és az előadó is már megkapta ezt a véleményt. Elnök, elnézést, a szavazás előtt, végső szavazás megkezdése előtt kellett volna, hogy szót adjak elnézést. Rendben akkor az információt követően, ha valaki módosítani akarja a szavazását, megteheti, ha nem, akkor lezárom a szavazást. 25 mellette, 6 ellene, 9 tartózkodás. Elfogadtuk a jelentést, gratulálunk a két társ előadónak. Köszönet, köszönet az árnyék előadóknak, köszönet mindenkinek, aki részt vett a munkában, a szavazásban. Mindenkit emlékeztetnék arra, még figyeljenek, még nem zártam le az ülést, szeretnék emlékeztetni arra hogy a dokumentációkhoz a magatartási kódexre foglalkozó csoport dokumentumaihoz hozzá lehet férni. Nyitva van a terem július 21-éig. És most lezárom az ülést. Bon. Bien.